az ennek Good afternoon, ladies and Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az előző ülésszak késői befejezését követően folytatnunk kell a munkánkat. I will continue in, in Hungary. Magyarul fogom folytatni. Hm? A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van valakinek észrevétele? Nem látok. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet elfogadjuk. a délutáni ülésünk első napirendi pontja